Bonjour. Je peux vous demander de bien vouloir vous asseoir. Jó reggelt, kérek szépen mindenkit, hogy foglaljon helyet. De penser à mettre vos cartes de vote dans les boîtiers prévus à cet effet. Akkor kérek mindenkit, hogy készítse elő a szavazókártyáját. Egyébként szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy tegnap eldöntöttük. Jó, jó, ne aggódjanak, van még idejük. Tehát tegnap eldöntöttük, hogy az európai közösségen belüli energiaipari infrastruktúrát érintő projektekről most nem beszélünk, úgyhogy ma A parlament és a tanács javaslata az egészségügyi követelményekkel kapcsolatban, az állategészségügyi követelményekkel kapcsolatban. Akkor átadnám a jelentéstévének a szót. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak, és mindenkinek, aki együttműködött velünk. Nagyon jó megbeszéléseket tartottunk. Köszönet jár a bizottságnak is. Válaszoltak a kérdéseinkre, és a derogáció alkalmazásával kapcsolatban most már tisztán látunk, úgyhogy jó a munka módszerünk. Ami a 4-es, 5-ös és a 6-os módosító indítványt illeti, szeretnék rámutatni, hogy ezek ellent mondanak a jelentésem ajánlásainak teljes mértékben egyet ellent mondanak neki, ezért azt szeretném kérni, hogy szavazzanak ellene. Ha mégis elfogadják, akkor a teljes jelentés ellen fogok szavazni, és tegyék ezt önök is. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen a figyelmüket. Ha megengedik, akkor a szavazással folytatnánk. Egyes módosító. Vous voulez la parole, excusez-moi. Igen, szeretne hozzászólni? Tessék. Non, Madame Soulier, je vous en prie. Soulier asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, Debrun asszonynal együtt dolgoztam, úgyhogy köszönjük a jelentést. Ő már elmondta, hogy Frankó úr három módosító indítványt nyújtott be. Itt kizárólag az időpontokról van szó, a határidők meghosszabbításáról. 2011. december 31-ét jelöli meg először, aztán egy második meghosszabbítást kér. Mi harmonizációt szeretnénk, nem értünk ezzel egyet, úgyhogy Én Franco úrnak a módosító indítványt éppen ezért támogatom, és arra szeretnék kérni mindenkit, hogy tegye ezt. Köszönöm szépen. Én azt hittem, hogy nem lesz vitánk, de hát ha igen, akkor hogy magyarázzam el? Vannak olyan országok, ahol nem terjedtek el ezek az állatbetegségek, ha bete, behatolnak az ökoszisztémába, ezek a betegségek olyan országokban, ahol még nem léteznek, ez nagyon veszélyes, úgyhogy nagyon fontos ezeknek az országoknak, hogy továbbra is delegációjuk legyen, mert különben kiírtjuk ezeket az állatfajokat. Elnök, valaki kére még szót. Nem kellene vitát folytatnunk, de ha szót kérnek, igen. Jó, nem? Akkor szavazunk. Akkor az első módosítóról szavazunk mellette? Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Négyes módosító Erről beszéltünk az előbb mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Ötös. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Hatos módosító, nem, javítja az elnök. Hármas, mellette, ellene. Elfogadtuk. Hatos, módosító mellett, ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Akkor a jelentésről szavazunk, a módosított jelentés, elektronikus szavazás. Működik? Mindenkinek működik a szavazókártyája? Aha, önnek nincs kártyája. Akkor mit tegyünk? Jó, rendben figyelembe vesszük. Elektronik. Mindenki szavazott? Nem, önnek sincs kártyája. Nem. Sajnos nem tudok elektronikusan szavazni, de támogatom Perello Rodriguez úr. De voté. Elnök, mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Harmincnégyen szavaztak, 33 mellette, egy tartózkodás, és senki sem ellenezte. Elfogadtuk a jelentést, és most a rendelkezést szeretném megszavaztatni. Elektronikus szavazás. Mellette, ellene. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor köszönöm szépen. Ha nem volt szavazókártyájuk, akkor kérem, jelezzék ezt kézfeltartással. Tehát kérem azokat tegyék fel a kezüket, akiknek nincs kártyája. Rendben, feljegyeztük. Köszönöm. Köszönöm az előadóasszonynak is. Köszönjük a munkáját és köszönjük, hogy ilyen jó minőségű jelentést állított össze. Következő napi rendi pont. CITES. A CITES-ről lesz szó, egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat és növényfajok nemzetközi kereskedelméről. 9-es pont. A következőt javasolnám. A CITES márciusra tervezett 15. üléséről legyen először szó szerintem. Itt nagyon sok állásfoglalási indítványra kerül majd sor. Önök tudják, hogy a CITES-nek két függeléke van. Az egyik a teljes kereskedelmi tilalom, a második pedig az ellenőrzött kereskedelem. Tehát sokféle állatfarról van itt szó, úgy, mint például az afrikai elefánt, kék hűszújú tonhal, a cápafélék, a jegesmedve. A cápaféléknél pedig különösen a pörölycápa, úgyhogy ezzel meg is nyitnám a vitát. Euh, Van-e valaki, aki az állatfajokkal kapcsolatban szeretne hozzáfogni? Igen, ön? Ön? Tessék. Pues, muchas gracias, señora presidenta. Yo no soy una experta en, en pesca, pero... Köszönöm szépen, elnök asszony. Tényleg nem vagyok szakértő, de Fraga asszony, aki koordinátora ennek a kérdésnek utalt rá, hogy olvassam fel a következőt. Az első pont a kék úszójó tonharra vonatkozik, ez a negyedik pont. Itt az áll, hogy a Tudományos Bizottsága a CITES-nek a kék úszójú tonhallal kapcsolatban 2009. november 22-én és 23-án úgy nyilatkozott, hogy az évelei állományhoz képest 15%-os csökkenés figyelhető meg. Ezért aztán a kékuszójú tonha át kellene, hogy kerüljön az első függelékébe, a CITES-nek. Tehát egy október végi ülésen az is elhangzott, hogy az egyes cikknek a kritériumainak is megfelel a hal faj. Ezen kívül, akik szeretnék, hogy a kékúszójú hal az Atlanti óceánban átkerüljön az első függelékbe, az azt jelzi, hogy bizonyos civil szervezetek tüntették föl így az adatokat, és nem valós, hiszen a mi szempontunkban nyilvánvaló, hogy két-három kritériumnak mégsem felel meg a tonhal. Ezen kívül szeretném elmondani, hogy az EU, az EU-nak, az egyik éves ülésen, ahol Brazília is jelen volt, a megengedhető halászati mennyiséget illetően 40%-os csökkentést regisztráltak a brazil hatóságok. Ezen kívül 2011-re 50%-os tonhal halászati előírást pedig csak 20%-ot irányoztunk elő. Ami a flottát illeti, egyetlen hónapra korlátozódik a halászati idény, május közepétől június közepéig. A következő évre a szakbizottság kevesebb, mint 15 ezer tonnás mennyiségről beszél a tudományos ajánlásoknak megfelelően. Vagyis az egyes indoklást és a négyes pontot éppen ezért ki kell húznunk, ami az i pontot illeti, azt mondja ki, hogy ezek az állatok különösen érzékenyek a lehalászásra, és nagyon alacsony a szaporodási képességük, ez a J pont. Tehát a pörölycápának és a heringcápának vannak a legnagyobb nehézségei. Aztán utalt rá, hogy ezeket a cápafajokat is figyelembe vegyük, a CITES második függelékébe vegyük be. Ezt mondjuk az ötös pont, és ezt a svéd elnökség javasolta. Ezt támogatjuk. A hatos pont azt mondja, sürgeti a bizottságot és a tagállamokat, hogy a CITES 2-es függelékbe belekerüljenek bizonyos fajok, például a csipkész pörölycápa, a közönséges pörölycápa, a szirti cápa és a sötét cápa. Ezen kívül a sötét cápa mindenképpen kerüljön bele, ezt az USA javasolta. A hetes pont. A bizottság és a tagállamok a fehér úszójú cápát sorolják be a kettes CITES függelékbe. Ezt az USA javasolta megint csak. Tehát szeretnék arra utalni, hogy nagyon fontos, hogy hogy pont az a faj marad ki, amely honos a területen, és ez azt jelenti, hogy pontosan azok a fajok nem védettek, amelyek a legveszélyeztetettebbek. Tehát a CITES még nem tér ki ezekre a fajokra. Úgyhogy meg kell várnunk, amíg egy végleges megoldást találunk azokra a fajokra, amelyeket lehalásszák a flották. A nemzetközi szakértőknek is nyilatkozni kell még, hiszen évente üléseznek, és utána a CITES-t lehet informálni, hogy pontosan melyik fajok a veszélyeztetettek. Ez az éves ülés egyébként december 7 és 12 között lesz. Nos, az Halászati Szakbizottság koordinátora ennyit osztott meg velem. Köszönöm, most pedig Krisz Davis szó. Nagy mértékben egyetértek az elhangzottakkal. Itt most egy olyan állásfoglalás tervezetet terjesztettünk elő, ami az Európai Unió stratégiai célkitűzéseit tartalmazza a CITES konferenciára. Független attól, hogy a parlamenti képviselőknek milyen hatása van erre az egész folyamatra. Az egyezmény azt jelenti, hogy az egyes tagállamok egyénileg képviseltetik magukat, annak ellenére, hogy koordinálnak egymással, de az Európai Uniónak nincsen formálisan közös álláspontja. Én most a bizottságtól szeretnék, illetve a tanács képviselőitől néhány megjegyzést hallani, arra vonatkozóan, hogy milyen stratégiai célkitűzéseket kövessen az EU. Jó lenne megvitatni velük az ő prioritásaikat, és ha esetleg reflektálnának a mi aggájainkra is, a bizottság képviselője, ha jelen van, jó lenne, ha hallhatnánk a hangját ez ügyben. Elnök asszony. Ugyanezt a kérdést szeretném magam is feltenni. De hát a szakbizottság elnöke is jó lenne, ha szólhatna a vita elején, ugyan még nem érkezett meg, tehát gondolom, hogy ennek a kérésének majd eleget fogunk tenni. Zsaprondi úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök asszony, szeretném én is támogatni ezt az állásfoglalást. Szerintem ezt minél előbb el tudjuk fogadni. Ami pedig az időpontokat illeti, lenne egy kérdésem. Eredetileg december 22-e lett volna a határideje annak, hogy a tanács reflektáljon a CITES-re, ez viszont kikerült a napirend, lekerült a napirendről, tehát ez átcsúszik majd a spanyol soros elnökség idejére. A titkárságtól kérdezném, mi szakbizottságunk titkárságától azt kérném, hogy a plenáris vita a szóbeli kérdés, illetve az állásfoglalás tervezet alapján az előtt legyen megtartva, mielőtt a tanács környezetvédelmi tanácsa erről tárgyalna. És szeretnék még egy kis külön figyelmet fordítani a kékuszonyú tonhal ügyének, Nekem a tanácssal van gondom, ugyanis a bizottságot sikerült szeptemberben meggyőznünk arról, hogy a kékuszonyú tonhal szerepeljen a CITES első függelékében, viszont a tanácspanelje ez ellen szavazott. És annak ellenére, hogy Sárközi elnök úr is úgy véli, hogy le kéne állnunk a kék uszonyú tonhal halászatával. Tehát a szakértői panel ezt elvetette a tanácsban. Szeretném különösen a mediterrán országokat képviselő kollégákat megkérni, hogy támogassák ezt az állásfoglalást, és tegyenek meg minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy a nemzeti parlamenti kollégáikat meggyőzzék arról, hogy a kék úszonyúton hal ne essen áldozatul, és ne váljon dodó madárrá, ne pusztuljon ki és ezt akkor lehet elérni, hogyha az első függelékbe felvesszük. A hivatalos kvóta igen magas, tehát még a legális halászat is problémát okoz, a kereskedelmet lehetne ellenőrizni, és ezt az egyes függelékben való szerepeltetéssel érthetnénk el. Köszönöm szépen! Egy pontot talán tisztázhatnánk. január végén, 2010. január végén fogunk erről szavazni, és februárban kerül majd a plenáris napi rendjére, tehát egyelőre nem napoltuk el ezt a kérdést. Slajter úr. Köszönöm, én is támogatom ezt. Összességében az állásfoglalás jó, és én is támogatom azt a követelést, hogy a kékuszonyú tonhal szerepeljen az első függelékben, hiszen ezt, komoly, ezt a fajt komoly veszély fenyegeti. Gyakorlatilag már most be kéne tiltani a kereskedelmet, tehát 15, 30 vagy 40 év múlva kezdhetnénk meg a halászatot. Ha most nem lépünk, akkor addigra már egyáltalán nem marad kékuszonyú tonhal. Ezen kívül szeretném megemlíteni a cápákat, a Caseas Lumbeast, a Carcaneus plumbeus tehát a szirti cápát, bizonyos ázsiai országokban a hiedelem bizonyos erőt tulajdonít ezen cápák uszonyának, tehát gyakorlatilag a cápák uszonyát levágják, a cápákat meghagyják a vízben elpusztulni. Még egy dolgot engedjenek meg, amit én hiányolok ebből a jelentésből, ebből a szállásfoglalásból, az európai kapcsolatok, különösen az ibériai kapcsolatok és a macskacápa, illetve a a hiúz feltüntetését, az, azzal az érvel, hogy az nem veszélyeztetett faj. De az amerikai hiúzokat nem különböztethetjük meg az európai hiúzoktól, tehát egyszerűen nem lehet kivenni a listából. Biztosítani kell tehát, hogy az amerikai hiúzok ne kerüljenek ki a listából, ez ugyanis hatással lehet az európai hiúzókra is. A különbség alig észlelhető. Volt egy amerikai projekt, ami igyekezett a két fajt összevonni, de addig is, amíg ez le nem zárul, minden esetre ellen kell állnunk ennek a törekvésnek, hogy tehát levegyék az amerikai hiúzt a listáról. Elnök asszony, köszönöm. A bizottság képviselője itt van a körünkben. Elnézést, hogy készületlenül szólítom meg, de sok kolléga szeretne hallani néhány szót a stratégiáról, nagyon hálásak lennénk ezért. Yes, um, good morning <clears throat> everybody. Um, well, you know that the... Üdvözlök mindenkit! Jól tudjuk, hogy a COP15-ös előkészülete a bizottság részéről több lépésben valósul meg. Már az év korábbi időszakában, szeptemberben foglalkoztunk azokkal a javaslatokkal, amelyeket a közösség majd a konferencián előre, előterjeszt. Figyelembe vettük a más felek által tett javaslatokat is, és jelenleg definiáljuk az unió álláspontját. A mások által beterjesztett javaslatokról. Ez egy klasszikus, hagyományos eljárás, miszerint a bizottság terjeszti elő a javaslatait a tanács elé, 2000, illetve 3022-es cikk esetében, és a bizottság most állítja össze ezt a javaslatát a tanács felé. Ez a javaslat megvizsgálja a más felek által benyújtott javaslatokat, és kidolgozzuk az álláspontunkat a legtöbbjükről, vagy legalábbis a legfontosabbakról. Vannak bizonyos érzékeny ügyek, például a jegesmedvék, a kékuszonyú tonhal, az elefántok, elefántcsontkereskedelem, és a többi. Egyelőre még csak belső konzultációk zajlanak a bizottságon belül, a javaslatunkról, tehát most nagyon kevésről tudok csak beszámolni. Az állásfoglalás nagyon időszerű, ez ugyanis lehetővé teszi, hogy figyelembe vegyük a lehető legteljesebb mértékig a parlament véleményét ezekben a kérdésekben. Amint a bizottság elkészíti a javaslatát, reméljük december végén vagy január elején megkezdődhetnek a formális tárgyalások a tanácson belül már a spanyol elnökség alatt, és ennek alapján kell elfogadni majd az Unió közös álláspontját megfelelő időben, a konferenciát megelőzően, amire 2010 márciusában kerül majd sor. Tehát a bizottságon belül most azon vitatkozunk, hogy mi milyen javaslatot állítsunk össze a legfontosabb kritikus kérdésekben, és akkor ezt majd a tagállamokkal is meg kell vitatni. Ezek a tárgyalások, gondolom önök is tudják, nem egyszerűek, különösen ami a kékuszonyú tonhal állat, a jegesmedvéket, az elefántot illeti. Tehát egyelőre csak ennyit tudok elmondani az előkészületekről. Még nem alakult ki a végleges bizottsági álláspont, és még ezt követően meg kell várni majd a tagállamok véleményét is. Merci beaucoup. Euh, Chris Davis, vous avez... Köszönöm. Chris Davis kért szót. Köszönöm, elnök asszony. Talán a bizottság képviselője, ha felvázolná, hogy az Európai Unió hogyan fog majd fellépni a CITES-en, hogyan fogja képviselni a különböző kérdésekben az álláspontot, és mi történik akkor, hogyha nem alakul ki közös álláspont. Korábban majd hallottunk, hogyha nem születik ilyen megállapodás, akkor tartózkodni fogunk. Hogyan fogják prezentálni tehát az Európai Unió álláspontját a konferencián? ha nincs formális jogi személy. És ha néhány olyan dologról is tudna szólni, amit itt az állásfoglalás is felvet. Például néhány politikai kérdést a kékuszonyú tonhallal kapcsolatosan, itt meghallgattuk a vitát, ne kerülgessük a forró kását, tudjuk, hogy a tanácson belül van blokkoló kisebbség, amit Spanyolország és mások vezetnek. Mi tehát az álláspontjuk azzal a vitatott kérdéssel kapcsolatosan, ami a az elefántcsont kereskedelmet illeti ennek további visszaszorítását. Természetesen egyéb dolgokat is tudnék még kérdezni, de más kollégáknak is hagyok csemegézni a bizottság kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Ami az eljárásokat illeti, illetve a bizottság fellépését a CITES-en. Az Európai Unió nem tagja formálisan a CITES-nek, ez egy régebbi egyezmény, ami nem teszi lehetővé a regionális gazdasági integrációk tagságát közösségnek, tehát megfigyelői státusza van. Ez azonban nem akadályoz meg minket abban, hogy az Európai Unió egységes hanggal, hangon szóljon, egységesen lépjen fel. Az EU ugyan nem tag, de a soros elnökség képviseli az uniót a közösség, illetve a tagállamok érdekeit. Tehát itt egy klasszikus eljárásról van szó, a bizottság javaslatot tesz a tanács felé, felvázoljuk azt, hogy mi mit látnánk megfelelő uniós álláspontnak, és a tanács kap ennek alapján tárgyalási mandátumot. ugyanezt formálisan nem így nevezük, de technikailag végül is ezt jelenti. És az esetek döntő többségében az elnökség, tehát a soros elnökség képviseli a tagállamokat. Vannak természetesen olyan kérdések, amelyek nem oldhatók meg a tanácsi határozatban, de a legfontosabb kérdésekben biztosítani fogjuk, hogy valamilyen módon megjelenjék az uniós álláspont. Ez azt is jelentheti, hogy adott kérdésekben tartózkodunk, erre is voltak példák, ez is megtörténhet, de először azt kell megvárni, hogy a tanács hogyan dönt. Például a kékuszonyú tonhal esetében, hogy lesz-e többségi döntés, vagy blokkoló kisebbség a bizottság javaslatával kapcsolatosan. Nyilvánvalóan mi nem tudjuk előre megjósolni a vita végeredményét, de ma már legalább az asztalon vannak a legfontosabb elemek, és ami pedig az egységes EU álláspontot illeti, mi így fogunk eljárni, ez korábban is így volt, nem csak a CITES esetében, hanem minden egyéb nemzetközi környezetvédelmi tárgyalásban. Most rátérve arra, amiket itt konkrétan megnevezett, ezek valóban politikailag kényes ügyek. A kékviszonyú tonhal esetében a bizottság első munkaanyaga, belső anyaga érinti ezt, majd a tagállamokkal folytatott vita során szeptember 21-én az a megállapítás született az adott szakértői csoportban, hogy Monaco javaslatát támogatjuk az egyes függelékkel kapcsolatosan, és megváljuk az IKA 21. ülésének végeredményét is, de megvizsgálunk egyéb tudományos információt is, ami szeptembertől kezdve mostanáig megszületik, vagy rendelkezésre áll. Az éves ülés megállapításai természetesen eltérően értelmezhetjük. Itt történtek pozitív lépések. Az IKA nem csak arról hozott döntéseket, hogy a kvótákat csökkenteni kell, hanem bizonyos döntések a hatékonysággal is összefüggenek. Ezek komoly előrelépések a múlthoz képest. Ugyanakkor néhány fontos döntés áthúzódott jövőre, tehát például a teljes kifogható mennyiség a 2010-2013-as időszakra vonatkozóan. Az ICAD kérésére a Tudományos Bizottság egy elemzést készített, annak megvizsgálására, hogy az egyes függelék besorolási kritériumai mennyiben teljesülnek. A vitákban szeptemberben már egy nagyon fontos elem felmerült. A kérdés az, hogy ezek a besorolási kritériumok alapján minden esetben el kell vizsgálni, végezni a vizsgálatot, annak megállapítására, hogy egy adott faj besorolandó-e vagy sem. Az ICAD bizottság egy jelentést készített erről október közepén. Ez egy további elem, amit jelenleg vizsgálunk. Annak eldöntésére, hogy támogassuk-e Monaco javaslatát a kékuszonyú tonhal felvételére avagy más alternatívát vizsgáljunk-e. Tehát ezt a kérdést jelenleg vizsgáljuk a különböző szolgálatok körében a, a leginkább érintett főigazgatóságok bevonásával, tehát előre nem tudom borítékolni a döntést. És ugyanez vonatkozik a többi kérdésre is. A jeges medvére, például a menedzsment bizottsággal ma találkozunk a Borsetben, a jeges medvékről fogunk tárgyalni, mégpedig Kanada képviselőivel, Grönland és USA, és az USA is bekapcsolódik videokonferencia révén. Úgyhogy itt majd megismerjük az amerikai érveket és ellenérveket a függelékbe való felvétellel kapcsolatosan. Ugyanez vonatkozik az elefánt és elefántcsont kereskedelemre. Két évvel ezelőtt Hágában az EU aktív szerepet játszott ebben a kérdésben. Végül is egy, konferen- egy kompromisszum született, Zambia, Tanzánia javaslata alapján, és más országok, Kenya javaslatai alapján most egy hasonló vita várható, de hát egyelőre itt is túl korai még megjósolni, hogy a tagállamok milyen álláspontot fognak képviselni. Ebben a kérdésben nyitottnak kell lennünk, annak érdekében, hogy kellő mozgásteret biztosíthassunk a tárgyaló feleknek a konferencián, e, és lehetőséget teremtsünk a különböző álláspontok pontok áthidalására ebben a kérdésben. Yes, thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm szépen a bizottság által elmondottakat, és Remélem, hogy a spanyol elnökség idején sor tudunk keríteni a kék úszonyú tonhal megvitatására, de azt gondolom, hogy most, ahogy a, amire a plenáris elé kerül a dolog, addigra a tanácsnál ezt már megvitatják. Tehát hallhatnánk néhány szót arról, hogy e, mikor fog hivatalosan dönteni a tanács a cites kapcsolatban és mikor fognak összeülni a tanács szakértői, hiszen azt nem szeretnénk, hogy a tanács vagy a szakértői csoport az előtt döntsön, mielőtt mi ezt megvitattuk volna a tanácssal. Egy praktikus kérdés, azt értem, hogy a dohai döntés után kb. fél évbe telik, mire minden hatályba lép. Ez igaz? Mert ha így van, akkor ha úgy döntünk, hogy, hogy a kék úszonyú tonhalat is beemeljük az, az egyes függelékbe, akkor ez október előtt nem fog hatályba lépni, ami azt jelenti, hogy a 2010-es halászati idén gyakorlatilag már le is járt. Erre kaphatnék valami választ? Köszönöm. Krisztévi Davis, a szó. És csak hogy reagáljak egy bizottsági megjegyzésre a jegesmedvékkel kapcsolatban. A, haladnánk arról, hogy milyen számokat tud a bizottság mondani a jegesmedve populáció nagyságával kapcsolatban? Azt tudjuk, hogy a klimatikus változások eh, jelentős szerepet játszanak ebben, és arról is hallunk, hogy egyre gyakrabban kerülnek emberekkel, eh, emberi populációkkal kapcsolatba ennek folytán. Hallhatnánk erről néhány szót? Elnök, a bizottságot kérdezem, hogy szeretne reagálni rá. Na most, ami a tanácsban folytatott tárgyalások időzítését illeti, én úgy emlékszem, hogy a spanyol elnökség szeretne januárban lefolytatni egy első munkacsoportülést, és egy másodikat februárban. Na most. Egy tanácsi munkacsoport ülés nek akkor van értelme, hogyha már van bizottsági javaslat az asztalukon. És ahogy már mondtam, ezt szeretnénk le, olyan hamar lebonyolítani, amilyen hamar csak lehet, remélhetőleg az év végéig, de legkésőbb januárban. Tehát Úgyhogy a pontos menetrendet most még nem nagyon tudnám megbecsülni, de a terv az úgy tűnik, hogy lesz még egy sor ülés a tanácsban, munkacsoporti ülések, és a bizottsági javaslattal kapcsolatos döntést a 2010 márciusi COP ülésen fogjuk meghozni. Persze voltak informális tárgyalások mind tagállamokkal, csak hogy feltérképezzük, hogy ki hogyan vélekedik ezekről a dolgokról. Aztán összeültünk a civil szervezetekkel is, hogy megismerjük az ő véleményüket ezekkel a kapcsolat, ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Tehát informális ülések egész sorát tudjuk már a hátunk mögött. Na most arra a kérdésre, hogy mikor lép hatályba az első függelékkel kapcsolatos döntés, az én meglátásom az, hogy ha azt javasoljuk, meg kell nézni unakó javaslatot még egyszer, de ez egy 18 hónapos, tehát másfél éves időszakot javasol, mielőtt e, ez életbe lépne. Ezt nekem még egyszer meg kell néznem, de úgy rémlik, hogy ez nem lép azonnal, nem lépne azonnal hatályba. Erre majd még visszatérek, ennek utána téz, fogok nézni, de a monakói javaslat végül is egy felsorolásszerű javaslat, amelyet az állásfoglalásra irányuló indítványhoz csatoltunk. A jeges medvéke kapcsolatban számokat kért tőlem, ezzel kapcsolatban nem vagyok különösebb szakértő, úgyhogy itt szétárom a kezemet, de azt megígérhetem, hogy a szakértőinktől fogok önnek számokat szerezni, de természetesen az a kérdés, hogy amit itt nagyon sokat vitatnak ebben a témában, az, hogy mekkora kárt okoz, a probléma mekkora részét okozza a kereskedelem. Mi és mielőtt eldöntjük, hogy, hogy beátsoroljuk-e az egyes függelékből a kettesbe a jeges medvéket, ez attól függ, és az a gond, hogy, hogy a kereskedelem indokolna-e ezt az átsorolást? ami gyakorlatilag egy kereskedelmi tilalommal járna együtt, és ezt több tagállam is felvetette, hogy ezt nagyon alaposan, ezt a kérdést nagyon alaposan tisztázni kell. Az, hogy a jegesmedvék veszélyeztetettek, az valóban a kereskedelem miatt van így, vagy pedig más tényezők is szerepet játszanak ebben. A nem tudom megmondani, hogy a bizottságnak mi lesz az álláspontja, vagy az uniónak de azt gondolom, hogy amikor, amikor uh, ilyen uh, besorolásokról döntünk, akkor uh, a biológiai és egyéb tényezőket is figyelembe kell nézni, amikor az adott faj populációjának csökkenését tapasztaljuk. Elnök, köszönöm szépen! Kéri még a szót valaki ezzel a témával kapcsolatban? Igen, ha nem, akkor a bizottság képviselőinek megköszönöm a hozzájárulását. Emlékeztetnék mindenkit, hogy december 8-áig lehet a módosításukat eh, előterjeszteni, és a Közvetvédelmi Bizottságban valószínűleg január végén fogunk ennek elfogadásáról szavazni, és februárban fogunk ezzel a plenáris elé kerülni. Tehát akkor nézzük a rendünk következő pontját, ez pedig szóbeli választ igénylő kérdések. És akkor hm. méghozzá az Európai Unió állásfoglalásáról egy nagyon e, az e, a veszélyeztetett e, állatfajokról szóló konferencia részes feleinek konferencián az a legfontosabb célkit, uniós célkütőzéseiről szeretnénk hallani. ha valakinek nem volt ide olvasni, akkor ezt most megteheti, mert úgyis elég rövid maga a kérdés. Nos, akkor kérdezem, egyetértünk abban, hogy elfogadjuk ezt a roppant részletes kérdést? Ellene? Mellette ellene? Tartózkodás? Köszönöm szépen. Úgyhogy akkor ez a kérdés ebben a formában fog elhangzani, ahogy itt szerepel. Következő pont. A következő napirendi pontunk a hamisított gyógyszereket érintik. módosító indítvány tervezett a 2183 as LK irányelv eh, módosítására. Marize Matthias az előadója. Matthias asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót. Ez jó alkalom arra, hogy a, az irányelv tervezetről eszmét cseréljünk. Ennek a dolognak az a lényege, hogy biztosítsuk, hogy a hamisított gyógyszerek nem kerülhetnek a piacra, nem kerülhetnek be az Unióba, és nem kerülhetnek forgalomba uniós piacokon. Még nem vagyok benne biztosak, hogy az az információ, ami rendelkezésünkre áll ezen termékekkel kapcsolatban, ez elégséges-e. Tehát az első lépés az lesz, hogy követjük az árnyék jelentéstevő ajánlásait, meg, tehát meg kéne hallgatnunk először az ő ajánlásait, annak érdekében, hogy kialakíthassuk saját álláspontunkat. Minden gyógyszerkészítmény egy százaléka, ami bekerül a forgalomba hozatali láncba, úgy tűnik, hogy hamisított. Ez a kicsi számnak tűnik, és valószínűleg kicsi is, összehasonlítva a nemzetközi forgalomban, forgalomba kerülő hamisított gyógyszerek arányában. Viszont még így is nagyon nagy hatást gyakorol más területekre, akár az világ másik részén is. És a lényeg az lenne, hogy biztosítsuk azt, hogy a betegeket megfelelően meg tudjuk védeni. A bizottság javaslata nem teljes. Gyakorlatilag a forgalomba hozatalról beszél, de az internet már önmagában is problémát okoz. Úgy gondolom, hogy ez a kérdés különösen fontos. Ugyanis az elsődleges feladatunk az, hogy az Unióban megvédjük a betegeket, a betegek érdekeit nézzük, ezzel a kérdéssel foglalkozott már a parlament, és már sok vita folyt ezzel kapcsolatban. A kérdés továbbra is az, hogy hogyan kerülhetnek forgalomba ezek a termékek. Az, a jelen, az árnyékjelentéstevőnek ezzel kapcsolatban még e, szólnia kell. Tehát én arra kérek mindenkit, hogy ossza meg velünk a véleményét erről. Az irányelvvel kapcsolatban csak egy-két dolgot szeretnék, egy-két dologra szeretnék rámutatni, az egy-két legfontosabb dologra. Először is. A meggyőződésünk az, hogy ez az irányelv, ennek az irányelvnek tartalmaznia kellene egy definíciót arra nézve, hogy mit is értünk hamisított termék fogalmán hiszen hogyha egy jogszabályt akarunk alkotni, akkor meg kell határoznunk, hogy miről beszélünk. Hiszen itt több ö, definíció is hiányzik, úgy, mint kereskedő, ki mit csinál, betegbiztonság. Ez legalább ilyen fontos kérdés, és ennek megfelelő jogi alapot kell teremteni. És itt nem elégséges egy cikk a belső piacsal kapcsolatban arról, hogy hogy működik a belső piac, hanem ezen felül jogszabályt kell alkotnunk arról, hogy hogyan védjük meg a közegészségügyet, méghozzá egy közös jogi alapon. Tehát a Digi Enterprise-tól a bizottságon belül átkerült ez a kérdés, az egészségügyi főigazgatóságra, és úgy gondolom, hogy ennek hatása lesz az egész jogi hátterére, hogyha ezt a javaslatot elfogadjuk. És úgy vélem, hogy ez nagyon fontos, hiszen ráadásul még a Lisszaboni szerződés elfogadása is hatással lesz erre a kérdésre. Ezek olyan kérdések, amelyeket tisztázunk kell, és amelyeket be kell foglal, bele kell foglalnunk az anyagba. Aztán, eh, ha megvan a definíciója annak, hogy mit értünk a hamisított termékeken, megvan a megfelelő jogalap, akkor foglalkoznunk kell az interneten terjedő hamisítással is. Én azt gondolom, hogy ez párhuzamosan zajlik a, a gyógyszerkereskedelem hagyományos csatornái mellett. Hiszen ez már jó néhány tagállamban megengedett. Ha pedig megengedett, akkor meg kell különböztetnünk hogy mi része a normál, hagyományos forgalomnak és piacnak, és mi az, ami ezen kívül esik. Azt is fontos biztosítani, hogy hamisított készítmény nem kerülhet az uniós piacra. Fontosnak tartjuk továbbá, hogy utána járjunk, hogy eleve hogy kerülhet be az unióba egy ilyen hamisított termék. Úgy gondolom, hogy ebben az internetnek van óriási szerepe. És úgy gondoljuk, hogy itt lát, válik igazán láthatóvá és markánsá ez a probléma. A hamisított gyógyszerkészítmények igenis vannak tehát, jelen vannak a belső piacon, és ez bűncselekmény. Olyan bűncselekmény, ami szankciókat von maga után, e, büntetőeljárást, Biztonsági kérdések is fölvetődnek, hiszen a biztonság mindig alapvető fontosságú kérdés, több szinten nézhetjük ezt a dolgot, és itt olyan intézkedésekről beszélünk, amelyek minden forgalomba kerülő, forgalomba hozott gyógyszerkészítményre vonatkozik, legyen az generikum, vagy pedig eredeti készítmény. Ennek érdekében egy megfelelő kockázatelemzést kell végeznünk. Ezt tükröznie kell a jogszabálynak. Ne várjunk a tagállamokra, hogy majd ők, neki, majd ők kitalálnak valamit. Biztonsági intézkedések esetében nagyon fontos, hogy ezek mindenkire kiterjedjenek. Arról beszélünk, hogy meggyőzünk bizonyos embereket, és az érdekeiket egy helyen egyesítjük. Úgy gondolom, hogy egy észszerű irányelvet kell alkotnunk, ahol mindenki úgy érzi, hogy meghallgatták, és a véleménye és az érdekeit meg kellőképpen figyelembe vették. Főleg akkor, hogyha közegészségügyről és betegbiztonságról van szó. Aztán még egy dolog, ami legalább ilyen fontos véleményünk szerint. azonosítanunk kell azokat az embereket, akik a forgalmazással foglalkoznak a, a terjesztési csatornákban. Ezek különbözőek lehetnek. Ezek a köztes embereket, ezeket a köztes embereket ugyanúgy meg kell vizsgálnunk. Biztosítanunk kell, hogy a gyógyszerek követhetőek legyenek, nyomon követhetőek legyenek. Itt nem csak a csomagolásról beszélünk, hanem gyakran nem tudjuk, hogy kifelel miért egy adott forgalmazási, elosztási láncban. Ez nem azt jelenti, hogy tételesen fel kell sorolni minden forgalmazót, hanem arról is beszélünk, hogy itt meg kell határozni, hogy kinek mi a felelőssége, és hogy végső soron a költséget ne teljes egészében ne háruljon a fogyasztóra. És úgy véljük, hogy ez egy alapvető különbség. Az az érzésünk, hogy az irányelvnek megbízhatónak kell lennie. Az elosztási csatornáknak megbízhatóaknak kell lenniük. Minden kereskedőnek, forgalmazónak meg kell adni a lehetőséget, hogy piacra hozza a termékét. Tehát meg kell határozni a különböző szereplőket, a hatáskörüket, a felelősségi körüket, és az egész forgalomba hozatali eh, rendszertről rendszert ről kell eh, rendelkeznünk. És ahogy már mondtam, fontosnak tartjuk, hogy ne a végső fogyasztóra hárítsuk ennek teljes költségét. Aztán, ami legalább ilyen fontos, az az irányelv hatája. meg fogjuk próbálni, hogy mindenféle gyógyszerkészítményt, minden, gyógyszer, fé, minden gyógyszerkészítmény féleséget lefedjünk az irányelvvel. Tehát egy ilyen irányelv alkalmazhatóságát is figyelembe kell eh, vennünk. Különbséget kell tennünk a különböző gyógyszerkészítmények között, amelyek vénykötelesek, és amelyek nem vénykötelesek. Óriási különbségek vannak ebben a tekintetben az egyes tagállamok között. Nagyon eltérő szabályozások léteznek a közegészségügy, illetve betegbiztonság tekintetében. És végezetül garantálnunk kell, hogy a piacon elérhető forgalomban lévő gyógyszerkészítmények beleértve a generikumokat is, tehát minden gyógyszerkészítmény ről készüljön kockázatelemzés annak érdekében, hogy elkerüljük az utángyártott, utánzott vagy hamisított termékek forgalomba kerülését. És ennek vonatkoznia kell minden gyógyszerre, gyógyszerkészítményre, különös tekintettel a vénykötelesekre és a generikumokra. Eleinte ez egy a hatályba lépés követő téves periódus után a bizottság be fog nyújtani a parlamentnek egy jelentést azzal kapcsolatban, hogy ez hogy, hogy vált be, és ezek után dönthetünk arról, hogy az új biztonsági rendelkezések vonatkozzanak-e, szükséges, hogy vonatkozzon más további gyógyszerkészítmény féleségre. Tehát alapvetően a betegbiztonságot és a közegészségügyet kell szem előtt tartanunk. Fontos megvizsgálnunk a gyógyszerkészítmények minőségét, az eredeti, illetve hamisított gyógyszerkészítmények között. Elő kell segítenünk továbbá jó gyakorlatok kialakítását és cseréjét a gyártók körében. És végezetül az utolsó pont, amire ki szeretnék térni, az az, hogy fontos, hogy ne csak a gyógyszeripart szólítsuk meg, hanem magát a fogyasztót és a betegeket. Tehát én azt gondolom, hogy olyan irányelvre van szükség, amely garantálja a közjó védelmét, a betegbiztonságot, a betegek biztonságát és a közegészségügy biztonságát. Úgyhogy kíváncsian várom képviselőtársaim véleményét a kérdéssel kapcsolatban, és az árnyék jelentés tevőnek a véleményét is szeretném meghallgatni. Tehát a lényeg az, hogy vegyük figyelembe a különböző érdekeket, és ezeket próbáljuk meg valahogy közös nevezőre hozni. Amikor először nyújtottam be ennek a bizottságnak jelentést, tervezetet, az most esett meg, és éppen ezért szeretném megköszönni mindenkinek a támogatását és megértését, úgyhogy köszönöm szépen a szót, és ezt csak azért mondtam el, mert, tud, mert tudatni akartam a kollégákkal, hogy értékelem a segítségüket, nagyra értékelem, és ha valami nem stimmel, akkor az nyilvánvalóan az én hibám lesz. De nagyon remélem, hogy egyetértésre tudunk jutni, és egy mindenkinek megfelelő jelentést tudunk elfogadni. Elnök, köszönöm szépen, képviselőasszony. Köszönjük szépen a munkáját, nagyra értékeljük Rosszett asszonyon ilyen szó először. Köszönöm szépen. Először is valóban szeretném megköszönni az előadónak a munkát, amit végzett. Már az idők kezdete óta várunk erre a jelentésre. Évek óta elvárjuk már a bizottságtól, hogy benyújtsa, hiszen valóban nagy a betegekre háruló veszély. Én mindig is azt gondoltam, hogy a hamisított gyógyszerek, a hamisített gyógyszerek forgalmazása büntetendő cselekmény. Először is, még hogyha a legjobb esetet is nézzük, a hamisített gyógyszerek nem használnak semmit a betegség ellen, de a legrosszabb esetben esetleg haláleseteket is okozhatnak. A nemzetközi piacon kereskedelembe kerülő gyógyszereknek kb. 10%-a hamisított. Ez több milliárd eurónyi összeget jelent. Egy dolgot szeretnék kidomborítani, amit igen fontosnak tartok csak úgy, mint az előadó, egyetértek a jogalapot illetően. És abban is egyetértek, hogy a hamisított gyógyszerek definíciója igen széles körül legyen. Ez a vényköteles gyógyszerekre, a nem vényköteles gyógyszerekre és a generikumokra is kellene, hogy vonatkozzon hiszen nem magyarázza semmi, hogy bizonyos gyógyszerek esetében igen szigorú legyen a szabályzás, más gyógyszerek esetében pedig ne. A hamisított gyógyszer teljesen mindegy, hogy vényköteles vagy nem, generikum vagy nem, potenciális veszélyforrás a betegek számára. Úgyhogy legyen a definíció nagyon széles körül hogyha azt mondják, hogy a szabadon kapható gyógyszerekre ezt ne terjesszük ki, hiszen amúgy is nagyon olcsók, akkor én azt mondom, hogy ennek az érnek semmilyen relevancia nincs itt. Ami nagyon fontos, az, hogy a gyógyszereknek legyen egy jogosítványa, legyen egy egységes rendszerünk a 27 tagországban, és legyen összehasonlítható egyik ország rendszere a másikkal. És akkor így vissza tudjuk szorítani a kalózkodást. Hogyha azt mondják, hogy a csomagoláson ezt így nem lehet feltüntetni, akkor akkor ez azt jelenti, hogy a beszállítói szál láncolatnak van egy gyenge láncszeme. Tehát, hogyha minden gyógyszer, mind a 27 tagországban igen szigorú jogszabályokat hozunk, akkor ez végeredményben költségcsökkenéshez fog vezetni. Ezen kívül. Nagyon fontos, az újracsomagolás tilalma. Hogyha szeretnénk azt elkerülni, hogy hamisítsák a gyógyszereket, akkor meg kell tiltanunk az újracsomagolást. Ez egy alapkövetelmény. Az előállító és a páciens közötti láncolatban nem lehet egyetlen olyan láncszem sem, amelynek joga lenne a csomagolást kibontani. Ez gondolom logikus, ezért egyértelmű, hogy az újracsomagolás be kell tiltanunk. Ez a józanész parancsa is, és szükségesség is hogy ha van egy ilyen jogosítvány, az legyen egy ilyen bárkód, amit le lehet olvasni a csomagoláson, és van még más lehetőség is. A dupla csomagolás. Ez egy jó megoldás a betegek számára. Tehát így az eredeti csomagolás érintetlen marad, de az eredeti csomagolás fölé még teszünk egy másik csomagolást, ott föltüntetjük a csomagoláson, hogy a piacra dobott tagországnak még a követelményei. Hiszen a csomagoláson fel kell tüntetnünk olyan információkat, amelyeket a fogyasztó az anyanyelvén megért. Ami a beszállítói láncolat láncszemeinek beazonosítását illeti. Először is ott van a gyártó, aztán a forgalmazói engedélyekkel rendelkezők, a nagykereskedők, a gyógyszertárak, és így tovább. Ezért aztán nagyon fontos, hogy minden érintett szereplőt definiáljunk, kinek mi a felelőssége. minden szereplőt ellenőrizni kell, ezt az előadó is mondta. Hiszen az engedélyt, amikor megkapják, utána szerintem auditálnunk kellene, illetve a nemzeti hatóságoknak gyanú esetén ellenőrzéseket kellene folytatniuk. Ezen kívül további fontos pont az internet. Én mindig azt mondom, hogy tanácsoljuk azt az embereknek, hogy ne vásároljatok az interneten. Hiszen tudjuk, hogy az ott kapható gyógyszerek többsége hamisított. Így aztán a keresőkben, ha megnézzük a hirdetéseket, akkor látjuk, hogy ott sok engedéllyel nem rendelkező hirdet. Ezért aztán tájékoztatnunk kell az internetes keresőket, hogy milyen veszélyt hozhat, rejthet ez magában. Proaktívnak kell lennünk, és az internetes gyógyszerkereskedelemmel kapcsolatban legyen egy irányelvünk. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen, Grosztett asszony. Rod Bérend asszony, mielőtt megkapja a szót, hogy mondja el, hogy a Flamand TV szeretne filmezni a teremben, nem tudom, van és nincsen, akkor filmezhetnek. Rod Berend asszony, köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék bocsánatot kérni az előadótól, már csak akkor tudtam idejönni, mikor már elkezdte a beszámolóját. Nekem azt jelezték, hogy 10-30-kor kezdünk. Se nekünk, se a bizottságnak nem könnyíti meg a munkánk. Látom, hogy a kolléga is utolsó percben esett be, de a komolyságunk, a szavahihetőségünk érdekében kérem, hogy az elnökség ezt vitassa meg. Ha a bizottsággal vitát folytatunk, akkor akkor kezdjünk, amit kijelöltünk kezdési időpontnak. Úgyhogy ezért kellett ott hagynom egy másik ülést, és el is késtem. Lenne néhány megjegyzésem. Már egyszer ezeket megemlítettem, az előadó is ismeri őket. Egyébként köszönöm a jelentését. Nem egyszerű, amikor az ember az első jelentését készíti az új parlamentben, ilyen nehéz témával szembe kerülni. Matthias asszony, nagyon köszönöm, gyorsan és hatékonyan dolgozott. Így aztán nagyon sok pontban egyetértek vele. Valóban, A 95-ös és a 152-es cikket be lehet venni az irányelvbe, egyértelműbbé teszi a jogalapot, ezt mások is elmondták. Mátyás asszony és Krosztett asszony egyetértek. A jogbiztonság, a betegek biztonsága kell, hogy a központban álljon. A hatóanyag nélküli gyógyszerek esetében is fontos ez, amikor mondjuk az ember vesz egy hormonkészítményt, egy rák elleni gyógyszert, de valójában hatóanyag nélküli gyógyszert vesz be, mondjuk csak cukorra tartalma. Vagy az olyan gyógyszerek ellen is védeni kell, amelyek károsak. A betegvédelem a legfontosabb. Egyetértek Marisa Mátyásza és Prostett asszonya. Ezért aztán a definíció alapvető fontosságú. Először ezt illetően gyakran egyetértek Grosztett asszonya, még ha más párthoz is tartozik, most nem. Én úgy gondolom, hogy a vényköteles gyógyszerekkel külön kell foglalkoznunk. Ezzel kell kezdenünk. Mégpedig azért. A vényköteles gyógyszer nagyon különbözik a szabadon kapható gyógyszerektől. A vényköteles gyógyszerek azért vénykötelesek, mert potenciálisan olyan hatásuk van, olyan jelentőségük, olyan fontosak a szervezetnek, hogy csak orvos írhatja fel. Nem lehet megvenni se a szupermarketben, se máshol, ahol kaphatók más, szabadon kapható gyógyszerek. De ezeknek a vásárlásához nincs szükség orvosi ajánlásra. Hogyha nagyon biztos rendszert akarunk, akkor majd öt év múlva felülvizsgálhatjuk, és azt mondhatjuk, ide kerüljenek más gyógyszerek is. Most elég a vényköteles gyógyszerekkel foglalkozni. A szabadidős drogok és az életminőség javítását szolgáló gyógyszerek eladás az interneten, ez más kérdés, ezzel majd később foglalkozom. Mi legyen a biztonsággal? A javaslata jó az előadónak. Európai Uniós harmonizációra van szükség. Grosztett asszony azt mondta, mi legyen az átcsomagolással. Ha megtiltjuk, akkor a párhuzamos forgalmazók nagyon mérgesek lesznek. Nekem ugyan mindegy, de mm, nekem teljesen mindegy, hogy egy felülcsomagolást engedünk -e. De ha felülcsomagoljuk, annak is ugyanolyan biztonsági vonásoknak kell megfelelnie, mint az eredetinek. Szkenneljék le a gyógyszertárba, azt mondja, igen, látom, Rothberend azt mondja, tényleg ezt írták föl a berlini kórházban. Jó, de mit nem akarok? Az a jelenlegi gyakorlat, hogy a buborék csomagolt gyógyszereket kis darabkákra vágják, és ezt a kis darabkát újra csomagolják. Na, ez biztos, hogy veszélyes. Én viszonylag tájékozott beteg vagyok. De amikor kiesik a dobozból egy tízes, meg egy ötös buborékfólia, meg egy kettes, akkor nyilván kicsit gyanúval élek, hogy mi történt. Úgyhogy a az egységes méreteket tiszteletben kell tartani gyógyszerenként. Végül a generikumokat illetően. Ők nem külön kategória. Egyetértek az előadóval. Ha egy generikum vényköteles, tehát orvos kell, hogy felírja, akkor nekem teljesen mindegy, hogy mitnek nevezik el a generikumot. A lényeg az, hogy orvos kell, hogy felírja lehet, hogy generikumokat nem olyan profitábilis hamisítani, de ez nem lehet érv a beteg biztonsággal szemben. A lényeg csak az, hogy orvos írja fel, vagy nem. Teljesen mindegy, hogy generikumról van-e szó, vagy nem. Végül, bár kísértésben sem, de azért befejezem az internetes kereskedelmet illetően. Ez nagyon fontos. Hogy itt sikerül-e valami biztonságot megteremteni. A receptet illetően csak akkor lehetne beváltani, hogyha egy jóváhagyott, biztos internetes oldalon váltaná be az ember, ennek lenne egy ilyen kis logója, vagy egy minőségi pecsétje a neten. Nekem ez mindegy. A lényeg az, mondjuk azt, az Ameri- mondjuk azt a betegeknek, hogy ne vásároljatok valami furcsa amerikai oldalon, de csak olyan oldalon, ami legális. Nehogy olyan oldalon vásároljatok, ahol ma vásároltok, holnap meg eltűnik a netről. Úgyhogy, ha jogosítványokkal látjuk el az internetes fogalmazókat, az nagyobb biztonsághoz vezet. Köszönöm szépen! Euh, je vous remercie. Je tenais simplement à vous dire que nous avions. Köszönöm szépen. Korábban kezdtünk, azért, mert tegnap kihúztuk az egyik napi rendi pontot, ami mára esett volna. Tremopulos úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt Szeretném üdvözölni a bizottságnak azt a döntést írt, hogy a felelősséget és a jogköröket illetően az ipari főigazgatásnak, a közegészségügyi és fogyasztóvédelmi főigazgatóságnak osztja le a hamisított gyógyszerekkel kapcsolatban. Ez az állampolgároknak a kérése volt, és mi, mint zöld frakció, ezt támogattuk. Hiszen ez közegészségügyi kérdés, amelyet azok szerint a kritériumok szerint kell lerendeznünk, hogy hogyan ellenőrizzük a rendszert. És ne annak megfelelően, hogy mi az ipar érdeke. Szeretném hangsúlyozni, Hippokrátész is mondta, hogy az élelem az orvosságod. Így aztán az élelem az emberi egészség kulcsa. Tehát az, hogy a csak a betegség tüneteit kezeljük az orvossággal, azzal nem érünk el semmit. Most itt a hamisított gyógyszerekről, hogy szó esik, egyértelmű, hogy nem akarjuk hogy importáljuk őket, de azt akarjuk, hogy az Európai Unió exportálja őket. Várjuk az írott jelentést, de el tudjuk mondani már most is, hogy a bizottságnak a jelentése jó irányba halad. Nagyon fontos lépés az állampolgárok egészségének megvédésére, de azért lenne néhány megjegyzésem. Először is a hamisított gyógyszerekkel kapcsolatban való eljárást illetően ne hasonlítsuk össze a szellemi tulajdonjogokkal, hiszen ezek féle kereskedelmi jogokat vesznek figyelembe, és nem közegészségügyi kérdéseket. Másodszorban. Jogi aktosokat kell hoznunk annak érdekében, hogy az internetes hamisított gyógyszerkereskedemet betiltsuk. A bizottság javaslata csak a hagyományos beszállítói láncolattal foglalkozik, pedig látjuk, nagyon sok indikátora van annak, hogy az internetes láncolat is nagyon fontos, még akkor is, hogyha jogi szempontból az irányelv automatikusan nem lesz érvényes az internetre is, de bizonyos intézkedéseket lehet tenni, hogy legyen jogi keret, például a ö, tájékoztatás, a hamis tájékoztatásra már van jogszabályunk. Az internetet illetően, hogy legyenek olyan jogos Um, szájtok, ahol lehet eladni gyógyszereket, ez egy jó ötlet. Jogosítványokkal láthatnánk el az ilyen um, kereskedői oldalakat. Harmadik megjegyzésem. Legyen átláthatóbb a definíció. Mi az, hogy hamisított gyógyszer? A WTO 2008. decemberében definíciót fogadott el Hát ha ezt elfogadnánk, akkor a harmonizációt is elősegítenénk. Negyedsorban a bizottságnak a kezdeményezése, mi szerint a teljes láncolatot ellenőrizze, és minden hatóanyagot ellenőrizze, nagyon jó javaslat. Legyen kötelező minden résztvevőnek az éves ellenőrzése, és legyenek beszámoltathatók a láncszemek a fogyasztók felé. Ötöt sorban tájékoztatnunk kell az állampolgárokat, hogy felelősségteljes gyógyszervásárlást végezzenek, és tájékoztassuk őket a hamisított gyógyszerek tulajdonságairól és megjelenéséről. Köszönöm. Merci. Euh, je passe... Köszönöm szépen. Marina Jakardakis. Does this thing work? Yes. Right. First of all, I'd like to say I agree with. Um... Először is majdnem mindennel egyetértek, amit a jelentéstevő említett. Egy fontos dolgot szeretnék említeni, hogyha itt mindenféle csúszik, akkor ez nem az ő egyedüli felelőssége, hanem mi együttesen vállaljuk a felelősséget. Uh, Egyetértek azzal, amit javasol, illetve a határértékkel. Vényköteles, nem vényköteles, generikum vagy eredeti termék, ha a beteget károsan érinti az adott termék, akkor azzal mindenféleképpen foglalkozni kell. Két olyan terület van, amivel tisztában kell lennünk, és ahol problémák adódhatnak, és már most ezeket jelezni kell. Először is az irányelvnek működőképesnek kell lennie logisztikai értelemben. Meg lehet vizsgálni az átcsomagolást, az ellátási láncot, a forgalmazási helyeket. Ezek komoly kihívást fognak jelenteni, hiszen figyelemmel kell lennünk arra, hogy nagyon gyakran kis gyógyszertárak is forgalmaznak gyógyszert és el kell kerülni azt, hogy a jelenlegi helyzetben őket hátrányos gazdasági hatás érje. Ugyanakkor viszont arról is meg kell győződnünk, hogy működőképes legyen a jogszabály a vállalkozások számára. Az internetes kereskedelem egy óriási terület, amivel majd külön kell foglalkoznunk, és ez állandóan változó terület, tehát az évek során itt komoly változások várható. a hamisított gyógyszerek 50%-a becslések szerint az internetes kereskedelemben kerül forgalomba. Tehát meg kell vizsgálnunk az internetet, és lehet, hogy most ezzel nem tudunk alaposan foglalkozni, de minden esetre számolnunk kell azzal, hogy ez a terület állandóan változik. Itt javaslat hangzott el egy logóra vonatkozóan, és ezt én nem támogatnám, hiszen ez másolható, és nem biztos, hogy kellő biztonságot jelent az internetes kereskedelemben. Ezzel is foglalkoznunk kell. Köszönöm. Köszönöm szépen. Peter Lize. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevő asszonynak, Matthias asszonynak. A bizottságtól már kaptunk néhány jó javaslatot. Vannak bizonyos ellentmondások ebben a témában. Nyilvánvalóan egyértelműen fel kell lépnünk a hamisított gyógyszerekkel szemben, és biztonságot kell teremteni a betegek, a fogyasztók számára. És a bizottság javaslatának is ez van az előterében. Itt elkerülendő azonban a párhuzamos import zavarása. Itt az a gond, hogy ha nem lenne párhuzamos import, akkor egyes országokban óriási módon megnövekednének a gyógyszer árak. Tehát ezzel a politikai valósággal is számít, számolnunk kell, mert ennek következtében esetleg a fogyasztók egyszerűen nem férhetnének hozzá bizonyos gyógyszerekhez a magas árak miatt. Úgyhogy itt a költségeket mindenféleképpen figyelembe kell venni. Ideális lenne, ha tökéletes lenne a világ, akkor nem lenne párhuzamos import, hiszen az árak összevethetők, összehasonlíthatók lennének, tehát nem érné meg a párhuzamos import. De aki ezzel a témával foglalkozik, tudja, hogy ez az elkövetkezendő tíz évben nem várható. Éppen ezért jó lenne, hogyha a bizottság egy olyan kiegyenlítő megoldást találna, ami azonban nem szüntetné meg a párhuzamos importot. Ami a komitológiát illeti. A javaslatban többször elhangzik az, hogy mit engedélyez, mit tesz a bizottság nagyon fontos tudnunk, hogy az érintettek számára egy új jogszabály mit jelent. Ezzel nem adhatunk szabad biankót a bizottságnak. Itt az jogszabály előírja, hogy a gyártók, illetve az ellátólánc több, többi résztvevője mit köteles tenni, illetve mit nem tehet erre is, tehát oda kell figyelnünk, éppen úgy, mint az adatvédelemre. Az egyes csomagolásokon adott tájékoztatót felügyelni kell. Természetesen arra lehetőséget kell teremteni, hogy nyomon követhető legyen a gyógyszer, de kell erről tudni a gyártónak is, hogy elegendő, hogyha a felügyeleti szervek ezzel tisztában vannak. Tehát egyáltalán szükség van arra, hogy a gyártó tudja, hogy melyik beteg fogyasztotta vagy kapta meg az ő gyógyszerét. Tehát itt az adatvédelemre oda kell figyelni, mégpedig végrehajtató módon. nem feltétlenül kell azonban ezeknek az adatoknak egészen a gyártóig nyúlniuk. Ami pedig az internetet illeti, itt eh, meg kell tennünk minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy ebben a szövegben eh, még inkább eh, foglalkozunk részletesebben az internetben rejlő kockázatokkal, ami pedig az átcsomagolást illeti. Itt szerintem még további vitára van szükség. Ha jól látom, a bizottság erre vonatkozóan nem tesz javaslatot, és éppen úgy, mint az árak esetében, itt a probléma az, hogy itt nincsen harmonizált eljárás a csomagolás esetében az EU-ban. Mit addig, amíg az egységcsomagok eltérőek, egyszerűen ezzel az felülcsomagolással nem tudjuk megoldani a problémát. és tehát ez számomra még egy kérdőjel. Ami a két kettős joga, jogi alapot illeti, ezzel kapcsolatosan nincsenek agályaink, tehát a 152-es cikket is felvehetjük. Ha viszont az eddigi vitát nézem, akkor szerintem konkrétan meg kell neveznünk, hogy milyen cikkekre, konkrétan milyen cikkekre vonatkozik a jogi anyag. tehát jogilag nem elegendő pusztán csak arra utalni, hogy az egészségügyel kapcsolatos rendelkezésekről van szó, hanem konkrétan megnevezni a 152-es és a 95-ös cikket. Üdvözlöm, hogy a ipari kereskedelmi, illetve a vállalkozási főigazgatóság is befolyik ebbe a munkába. évek óta a környezetvédelmi főigazgatósággal folytatunk ezzel kapcsolatosan vitát. A 152-es cikk egy magasabb szintű biztonságot biztosítana az egészségügy és a környezetvédelmi szempontok területén. Egyébként nem lenne szükség a kettős jogi alapra, mert pusztán a környezetvédelmi szempontokat a 95-ös alapján is meg lehetne oldani, amiért a környezetvédelmi főigazgatóság az illetékes. Tehát ezzel kapcsolatosan nincsenek kifogásaim, de pontosítani kéne ezt a kettős jogalapal kapcsolatos kérdést, és egy kérdés, hogy a bizottság miért csak a 95-öst választotta, illetve hogyan lehetne, milyen formában ezt kiegészíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm, Lize úr. Pavenova asszony. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék gratulálni a bizottságnak ezért az igen ambiciózus kezdeményezésért és javaslatért. Ezt már jó ideje vártuk, hogy lépjenek. Ezen kívül gratulálnék a jelentéstevőnek is, hiszen nagyon nehéz konszenzusra jutni a javaslataink kapcsán. Tudjuk, hogy most már kezd kialakulni a közös kép, ugyanakkor még vannak bizonyos gyenge pontok, különösen ami a hatásvizsgálatot illeti és bizonyos számadatok is hiányoznak a legális és illegális piacok vonatkozásában, a hamisított gyógyszerek vonatkozásában. További aggály, amit szintén meg kéne vitatnunk, az az, hogy ezek az intézkedések hogyan befolyásolják majd a gyógyszer árakat, a kiskereskedelmi fogyasztói árakat, Tehát, hogy az ipar mennyiben kompenzálhatná az ilyen intézkedések következtében megemelkedő árakat, mennyire hajlandóak átvállalni részben az így megemelkedő költségeket. Ezen kívül nincsenek megbízható adatok a különböző gyógyszerkészítmények kapcsolatosan gondolom, hogy születik majd egy megvalósítási jelentés öt év múlva. Tudnunk kell, hogy ez is egy nagyon fontos kérdés, és az egységes árak szempontjából még fontosabb lenne, ha ez a jelentés már három év után megszülethetne, ami felméri azt, hogy mennyire szükséges esetleg kiterjeszteni az irányelv hatás, hatáját a költségekre és az árképzésre vonatkozóan. A nyomon követhetőség rendkívül fontos. Ez alkalmazandó legyen-e minden gyógyszerkészítményre, például a generikumokra is, amit azért nem nagyon szoktak hamisítani. Ha ez minden gyógyszerre vonatkozza, minden készítményre akkor ez igen komolyan érinteni a piacot 0,7%-ban. A begyűjtendő információ kapcsán azonban oda kell majd figyelnünk, hogy ezzel ne sérüljön az adatvédelem, például abban a vonatkozásban, hogy egy adott gyógyszertár milyen típusú és mennyi készítményt forgalmaz. Talán nem itt kéne megvitatni az alkalmazandó rendszert, de a termékek nyomon követhetőségével mindenféleképpen foglalkoznunk kell, el kell döntenünk, hogy a rendszer mire terjedjen ki. Ez elsősorban egy szakmai vita tárgya Itt a hamisított gyógyszerek teljes kérdésköre meglehetősen széles körű, hisz, és arra is figyelembe kell lennünk, hogy a hamisítások a teljes forgalmazás mindössze egy át érintik. Az internetes kereskedelem a fő forrása a hamisított forgalm, gyógyszerforgalmazásnak vagy kereskedelemnek, tehát ezt is figyelembe kell vennünk. Lehet, hogy nem tudunk minden problémát érinteni ebben a jogszabályban, de minden esetre jó, hogyha ezt a vitát elkezdjük, és üdvözölnénk a bizottság aktívabb részvételét is. Fel kell hívni a fogyasztók számára jelentkező kockázatokra is a figyelmet az internetes kereskedelem kapcsán. Számomra ez a szervezett bűnözés egyik formája és a WHO felmérése, miszerint a legális csatornákon forgalomba kerülő gyógyszereknek egy a hamisított, mindenféleképpen figyelemre méltó. A bizottság felé majd írásban is megkérdez, rákérdezünk a tanácsnál és a bizottságnál, hogy a vámszerveknél, illetve egyéb rendészeti szerveknél milyen intézkedéseket foganatosítanak, és hogy most felolvasnék bolgárul egy erre vonatkozó szöveget, kérem tegyék fel a fejhallgatójukat. A hamisított gyógyszerek fenyegetést jelentenek, és nem csak a szervezet bűnözéssel, de a közegészségügyel is összefüggnek. A bizottság különösen érzékenyen kezeli ezt a kérdést, és nem pusztán jogszabályjal kíván reagálni, hanem operatív módon is, ösztönözve az együttműködést az érintett hatóságok között. A bizottság meghatározott szintű büntetéseket, szankciókat és adminisztratív közigazgatási együttműködést is előirányoz a gyártókkal is, hangsúlyozva az elretentő intézkedések fontosságát, ideértve a gyógyszertermékek engedélyeztetését is. Tehát a bizottságnak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy az illegális csatornákat megelőzze, és ezáltal megelőzze a szervezett bűnözést. Úgy gondolom, hogy mind ez a bizalmat erősítheti a tekintetben, hogy ez a probléma megoldódik. Köszönöm szépen. Je vous remercie, Monsieur Sieber. Köszönöm. Sieber, úré a szó. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a jelentéstevő asszony munkáját. De annak ellenére, hogy ez az első nagyon kitűnő munkát eh, végzett. Azt gondolom, hogy a politika mindig a realitások után rohan. Én azt gondolom, hogy egészségügyi politikai uh, kérdések vannak az asztalunkon, és az tény, hogy az internet a betegek számára új lehetőségeket és a, adott, és a piaci feltételeket megváltoztatta. Tehát én azt gondolom, hogy nyilván betegbiztonság az elsődleges szempont, ez, ez a legfontosabb, de itt nem csak erről van szó, hanem arról is, hogy, hogy működő piacokat teremtünk, ahol a gyógyszerkészítményeket eladjuk, vesszük, és ezek rendelkezésre állnak. Tehát azt gondolom, hogy a beteg nem jár jobban azzal, hogyha leszűkítjük azoknak a körét, akik ezeket meg tudják engedni anyagilag. Tehát véleményem szerint legalább olyan fontos, hogy funkcionáló, működő piacokat teremtsünk, és éppen a betegek érdekében fontos, hogy ezeket mások számára is megnyissuk. Úgy gondolom, hogy itt az uniónak még van bőven tennivalója, meg kell vizsgálnunk ezeknek a piacoknak a potenciálját, milyen lehetőségek rejlenek benne, pont azért, hogy a gyógyszerkészítmények árát csökkenthessük. Éppen ezért a versenyképességet és az innovatív kapacitását is meg kell vizsgálni ennek a kérdésnek. Egy termék kifejlesztésében nagyon sok pénzt fektetnek a különböző cégek, és pontosan itt van gond a hamisítással, hiszen ez negatívan hat ki az innovációs folyamatokra, túl azon, hogy persze nyilván a betegnek sem tesz jót. Éppen ezért nem csak egy konkrét problémára szabad koncentrálnunk, úgyhogy minden máshol elfeledkezünk. Tehát én azt gondolom, hogy itt alapvetően a probléma gyökerénél nem a pénz van. Olyan biztonsági rendszert kell kialakítanunk, amelyek mind a, amely mind a betegek, mind a tagállamok és a gyógyszeripar érdekeit is figyelembe veszi. Az a fontos, hogy ez anonim legyen, anonim legyen ez a biztonsági rendszer, hiszen mindenki tudja, hogyha az, az pontosan tudjuk korábbi <clears throat> vitákból, hogy pont az egészségügyi kérdésekben az anonimitás mennyire kritikus és mennyire fontos. Éppen ezért a jelentéstevő asszonyt szeretném arra kérni, hogy térjen ki arra, hogy itt egy kicsit bátrabb legyen, és hogyha egy problémára egy, egy kis terápiát, valami kis megoldást találunk, akkor nem a realitással foglalkozunk. Tehát vegyünk, ne a politika fusson a realitás után, ahogy az elején mondtam, éppen ezért az internetet nem tudjuk kizárni. Ezt a problémát úgy kell kezelni, hogy bátorság, összeszedjük a bátorságunkat, és úgy gondolom, hogy a tisztelt kollégákkal együtt helyes irányba fogjuk tudni terelni a parlamentet, pont azért, hogy a betegek számára megfelelő körülményeket tekintsünk, teremtsünk, és a betegek számára megfizethető áron biztonságos gyógyszereket biztosítsunk. Elnök, köszönöm szépen! Lezsiszó asszony közben megérkezett, úgyhogy akkor megadom neki a szót esetleg reagálna arra a sok kérdésre, amit hallottunk. Nos, azt hiszem, hogy először a jogalap kérdésére, a definícióra, a biztonsági elemekre, az internetre fogok kitenni, és aztán talán a komitológia kérdésére. A jogalapot illetően azt tudom mondani, hogy a jogalap eh, nem attól függ, hogy az adott kérdés hol van a bizottságon belül, hanem a javaslat tartalmától függ. Eddig a 95. cikkre alapoztuk a gyógyszeripari kérdéseket, és végül is ez befolyásolja azt, hogy hová sorolódik a bizottságon belül. Tehát nem az a lényeg, hogy most már az egészségügyi főigazgatósághoz került nem szabad elfelejtenünk, hogy vannak olyan kérdések, amelyekkel hogy most már a 168-as cikk, ami a régi 152-esnek a, a megfelelője, ami azt mondja, hogy harmonizálja a gyógyszerek minőségét, és itt a hatásosság is a fontos kérdés. Tehát nem szabályozhatjuk egy gyógyszer eh, hatásosságát, hatékonyságát a 178-as cikk értelmében. Úgy gondolom, hogy itt különböző jogi szolgálatról és jogalapokról van szó. A 168-as cikkhez tartozik egy 32-es eh, számú eh, nyilatkozat, amely kitér az arányosság, a szubszidiaritás kérdéseire, arra, hogy a közegészségügyi szempontokat szem előtt kell tartani, bármilyen Európai Uniós és nem nemzeti szinten hozott döntés esetében. Tehát úgy gondolom, hogy én azt gondolom, hogy ezt a vitát folytassuk egy kicsit később, e, de maradjunk annyiban a 114-es cikk, és a 168-as cikk alapján, ami ugye az új cikkek, amik erre a régieknek megfelelnek. Aztán úgy gondolom, hogy egyetérthetünk abban, hogy célszerű a WHO definícióját átvennünk, de mindig felvetődik az a, fennáll az a veszély, hogy van egy szürke terület a minőséggel kapcsolatban. Hiszen lehet egy engedélyezett készítmény, amely hatásos, de amelynek a minősége egy adott termelési ciklusban nem volt megfelelő, annak ellenére, hogy nem hamisított. Tehát úgy gondolom, hogy a minőség kérdéseit még felmerülhet, de a szövegben azt gondolom, hogy nem kell megemlítenünk a szellemi tulajdonjogokat és az iparjogvédelmet, amikor ezt ma megbeszéljük. A világos beszéd kedvéért szeretnék két dologra rámutatni. Az eredetiség, autenticitás és az azonosíthatóság kérdése nincs összhangban. Ezek a jelenlegi gyógyszeripari szabályozásokban egyértelműen nemzeti fennhatóság jogkör alá Ezt a két kérdést szeretnénk a harmonizált szintre, uniós szintre emelni. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi megfogalmazás szerint csak egy biztonsági elem lesz, nem pedig 27 plusz 1, hanem csak egy egységes, amely helyettesíti a 27 biztonsági rendelkezést, ha van minden országban, minden tagállamban ilyen. Na most, ha meggondoljuk, hogy milyen hatályt javasoltunk a, a javaslatunkban, nevezetesen egy kockázat alapú megközelítést az arányosság alapelvével összhangban, akkor azt mondhatjuk, hogy a forgalmazási láncban nem találtunk hamisított gyógyszereket, a nem, vény, a vény, nem vényköteles gyógyszerek esetében. Tehát ezért mondtuk, hogy egyelőre csak a vényköteles gyógyszerek készítményekre vonatkozzon e, ez a rendelkezés. Később ezt ki lehet tervezni, de egyelőre maradjunk most ennyiben. A biztonsági, e, biztonsági kérdések, mint olyan, ez alapvetően nem pénz kérdése. Ez nem olyas valami, amitől többe fog kerülni az az orvosság. Itt amiről beszélünk, az az egész láncnak a nyomon követhetősége, hogy legyen egy adatbázisunk. Viszont a, a társadalom egészének kell viselnie annak a költségét, hogy a gyógyszerkészítmények vissza nyomot követhetőek legyenek. Tehát itt a társadalomnak kell döntenie, hogy vállaljuk ennek a kérdését, ha nem, akkor a gyógyszerkészítmények forgalmazási láncában jelentős biztonságról is lemondunk. Mindig azt mondjuk, hogy egy vényköteles gyógyszer az, hogyha ha egy belga beteg egy kanadai internet szájtról vásárol, akkor azt mondom, hogy ezzel már vétett a jogszabályok ellen, és már, tehát van erre vonatkozó jogszabály. Tehát a tilalmat nem lehet betartatni pontosan az internet természete miatt. Az internetes eladások tehát nem ellenőrizhetőek. Tehát lehet ott bármilyen logó, tanúsítvány, ezt, ezt halandóak vagyunk megfontolni. Liza úr fölvetette, hogy Liza úr felvetésével kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a mai napon lép életbe, hatályba a Lisszaboni szerződés, és meg kell néznünk, hogy milyen hatása lesz a Lisszaboni szerződés a komitológiai eljárásra, illetve az ezzel kapcsolatos ö, jogkörökre és ö, hatáskörökre. Ezzel kapcsolatban nincs még egyértelmű javaslatom, én azt mondom, hogy várjuk meg a dolog végét. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Tehát akkor fennmarad még ez a komitológiai kérdés, amiről eszembe jut, hogy emlékeztetnem kell önöket, hogy a ma reggel óta már a Lisszaboni szerződés e, hatája alatt e, éljük a mindennapjainkat, hogyha jelentéstevő asszony kíván reagálni, a ezzel hangzottakra, akkor itt a lehetőség, de azt gondolom, hogy a jelentés minőségét senki nem vonta kétségbe, ezt gratulálok. Nem, Éppen ezért szeretném mindenkinek megköszönni a hozzászólását, és a kérdéseket is, amelyeket feltettek, illetve a tisztázandó kérdéseket. Úgy gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy ez a vita haladjon előre, annak érdekében, hogy megtaláljuk a lehető legjobb megoldást. Szerintem mind ezt szeretnénk. Azt látjuk, hogy a jelenlegi rendszer nem megfelelő, Úgyhogy azon kell munkálkodnunk, hogy egy olyan javaslatot tegyünk le az asztalra, amely a közjó, közjót szolgálja, és csak mindenkinek megköszönni tudom, ha ebben a munkában nekem segít. Elnök, köszönöm szépen! Úgyhogy akkor most én is megköszönöm a jelentéstevő asszonynak és a bizottság képviselőjének a hozzászólását. Mielőtt elmegyünk ebédelni, eh, hadd térjek ki a napirendre röviden. Erről a jelentést február 9-én 12 óráig lehet módosítót hozzátenni. 2010 májusában fogjuk ezt a plenáris elé tenni, és Slöter úrnak adom meg a szót, mielőtt elmegyünk ebédelni. Azt hiszem, hogy van ugye ez az ellenőrzéssel történő szabályzási eljárás, és most van egy új javaslat. Ahogy is hívják? Eh, amit be akarnak vezetni ezzel a vezetni ezzel kapcsolatban, és azt szeretném, hogy a határidő előtt, ezt azt hiszem, hogy eh, szeptember végén határoztuk el, hogy december végéig ezzel ellen tiltakozni fogunk, tehát lehet, hogy bizonyos napirendi pontokat át kell tennünk a következő ülésre, de ezt szeretném, hogyha megvitatnánk, mielőtt túl késő lenne. Akkor a következőt javasolnám. Talán írásban benyújthatná ezt a kérelmét, és akkor vitázhatunk róla. Kedves kollégák, köszönöm szépen, jó étvágyat mindenkinek, és 15 órakor folytatjuk.